inkább nőnek. A nők számára tehát teljes bért kell fizetni a szülési szabadság alatt. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, ezzel lezárjuk ezt az eszmecserét. a asszony jelentéséről szerdán 12.30-kor szavazunk, Thomson asszony jelentéséről pedig már holnap 12.30-kor. Tisztelt kollégák! A következő napi rendi pontunk eszmecsere az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodásról. Itt Rangel úr jelentése. Tulajdonképpen két jelentése az, amit megvitatunk. Az egyik maga a keretmegállapodás felvizsgálata, a másik pedig a parlament eljárási szabályzatának kiigazítása a felülvizsgált keretmegállapodásnak megfelelően. Mindenek előtt Ránger úr a jelentés tevő négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ami a jelentést illeti, először is szeretném kifejezni elégedettségemet, örömömet, és megköszönni a bizottságunk nevében Leman Zoboda nagyszerű munkáját, Rebecca Harms Kripke képviselők munkáját, akik alkották azt a tímet, amely letárgyalta a bizottsággal ezt a keretmegállapodást. De azt a nagy nyitottságot és rendkívül konstruktív hozzáállást is kiemelném, ami a bizottság elnöke részéről nyilvánult meg, majd Setkovics biztos úr és tímje részéről rendkívül nagy munkát végeztek, ami egy történelmi jelentőségű megállapodáshoz vezetett. Ez az első keret megállapodás a Lisszaboni szerződés megkötése óta, amelynek explicit alapja van, és utalása a 195-ös cikke. Azt szeretném elmondani, hogy ez a megállapodás valóban rendkívül átlátható, transzparens és rendkívül dinamikus, ö, azt mondanám, hogy intim módon szoros kapcsolatot hoz létre parlament és bizottság között, alapvetően egyensúlyi alapon a két intézmény között, ami a szerepeket illeti, és természetesen mindezt a Lisszaboni szerződés alapján. Én azt hiszem, hogy a tárgyaló csoportunk munkája rendkívül pozitívnak tekinthető. Gyakorlatban tudtuk fektetni a keret megállapodásban mindazokat az új kompetenciákra vonatkozó kérdéseket, új hatáskörökre, amelyek nyilvánvalóan a Lisszaboni szerződésből erednek. Ez vonatkozik a jogalkotási folyamatra, de vonatkozik a tervezésre is, Két példával élnék itt, a parlament bevonását illetően a bizottság munkatervébe, vagy egy másik példa vonatkozik azokra a témákra, amelyek a a parlament jogalkotási kompetenciáit illetik a bizottsági munkával kapcsolatosan. Van még itt egy másik nagyon fontos aspektus, az ellenőrző hatáskörök erősítése a parlament esetében, a vizsgálati és ellenőrző hatásköreinek erősítése, egyfelől a, a bizottság elnökének és kollegiális vezetésének az ellenőrzésére vonatkozóan, illetve egy biztos eltávolítása vagy ide vonatkozó cserék esetén vagy a szabályozás, e, a szabályozó ügynökségekkel kapcsolatos kérdésekben, nemzetközi e, kérdésekben történő tárgyalásokban bővült a e, parlament hatásköre és kompetenciája a Lisszaboni szerződés alapján. Nos, itt mindenek előtt azt emelném ki, ami a ö, minősített információkat, a bizalmas információk cseréjét illeti, valamint azt a véleménycserét és álláspontcserét, amit a parlament és a végrehajtó bizottság vezetői között valósulhat meg. Ma lehetséges egy felelős biztos számára részt venni az elnök konferenciájának vitáin a parlament elnökének hasonló jogkörei vannak és minden eh, érintett eh, személynek a két intézmény részéről lehetősége van betekintést nyerni a másik intézmény eh, tevékenységébe. És itt nem csak a bizottság elnökéről, hanem az egyéb biztosokról is szó van. Összefoglalnám annyiban, hogy itt alapvetően tiszteletben lett tartva a Lisszaboni szerződés, és egy új hatalmi egyensúly jött létre. El is választották, megfelelően tisztázták a hatásköröket és hatalmi viszonyokat, világosabbá váltak a kompetenciák, és ettől élőbbé válik a Lisszaboni szerződés. Ennyit szeretem mondani, köszönöm. Most pedig a bizottság képviseletében Sefcovics biztos úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés és öröm számára, hogy részt vehetek az önök vitájában, ennek a tárgya az intézményeink közötti új keret megállapodás. Örülök annak, hogy ez az állásfoglalás ezt javasolja a parlamentnek, hogy hagyja jóvá a keret megállapodást. Így sikeresen lezárul az a folyamat, amely egy évvel kezdődött, amikor hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Szeretném köszönetemet kifejezni Léne úrnak és az egész munkacsoportnak, Diana Wallis asszonynak, már Roth Bérencnek, Rebecca Harms asszonynak, Anna Svobodának, és természetesen a raportőrünknek, Paulo Rangel úrnak is kitűnő atmoszférában, intenzíven dolgoztunk együtt, nagyon konstruktívak, és ugyanakkor nagyon barátiak voltak az eszmecseréink. A parlament megnövekedett jogai és hatáskörei befolyásolják az intézményeink közötti munkakapcsolatokat. Ez tükrözi a parlament 2010. február 9-i állásfoglalása, és ugyanaznap Barózó úr nyilatkozatot is tett hasonló tartalommal. A felülvizsgált keretmegállapodás most már formálisan és egyeztetett alapokra helyezi a kapcsolatokat, és ilyen módon a mindennapi gyakorlatban és a megállapodás minden elemét meg tudjuk majd valósítani. A keretmegállapodás, a felülvizsgált keretmegállapodás alapja a 2005-ös utolsó keretmegállapodás, amely nagyon sikeres alapot biztosított intézményeink együttműködésének. A sikeres együttműködés ezen szellemében kezdtünk el most tárgyalni márciusban a keret megállapodás felülvizsgálatáról. És azt hiszem valamennyien nagyon elégedettek lehetünk az eredménnyel. Ahogyan eh, Rangel úr, a jelentéstevő, én is úgy gondolom, hogy ez a felülvizsgálat eh, jelentős eredmény, ami el fogja mélyíteni az intézményeink közötti kapcsolatokat, és a parlament megnövekedett hatás köreinek meg fog felelni most a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után. Ilyen módon a bizottság és az Európai Parlament közötti kapcsolatok tovább fognak erősödni. Szeretném felvázolni, hogy hol jelent igazi megállapodás, előrelépést az új megállapodást. a Struktúrált párbeszéd lesz a két intézmény között, amely lehetővé a parlament számára, hogy fontosan hozzájáruljon a bizottság munkaprogramjának az elkészítéséhez, az egész uniós programhoz. Részletes szabályokat tartalmaz arról, hogy a parlament hogyan tájékoztatja a parlamentet a nemzetközi megállapodások, egyezmények megkötésének folyamatáról. A bizalmas információk átadása a parlamentnek, a nemzetközi szabványoknak, szabályoknak megfelelően fog történni, és a nemzetközi tájékozásokról is tájékoztatást fog kapni a parlament. Szabályokat tartalmaz a megállapodás arról, hogy milyen módon eh, kell a bizottság eh, munkáját segítő szakértők munkájáról tájékoztatni a parlamentet. Lesz koordináció továbbá a eh, parlament szakbizottságaival is. Már most is megvalósulnak a keret megállapodásnak nagyon fontos elemei. Még néhány szót szeretnék szólni a 2011-es bizottsági munkaprogramról. Barroso úr a State of the Union beszédét megtartotta itt a parlamentben, és ebben tájékoztatást adott arról, hogy hogyan folyik a bizottsági munkaprogram előkészítése. Azután Berlinben találkoztak a szakbizottsági elnökök, és Barózó úr ismét el fog látogatni az elnökök értekezletére. Mindennek az a célja, hogy még intenzívebbé váljon a politikai párbeszéd intézményeink között. És az én szemszögemből azt tudom mondani, hogy a keret megállapodás pont a megfelelő eszköz lesz erre. Tisztelt képviselők, ahogyan tudják, a felülvizsgálat nagyon hosszú folyamat volt, és mind a két intézmény erőfeszítései eredményeképpen megszületett egy olyan szöveg, amely tekintetbe veszi mind a két intézmény aggájait, szempontjait. Tudják, hogy például az uniós program, amit a Lisszaboni szerződés vezetett be. Nos, ebbe a tanácsot is be kell vonnunk, de a tanács nem vett részt a keretmegállapodás tárgyalásaiban, ezért figyelembe kellett venni azt is, hogy ebben a pontban a tanács is egyetértsem. A két fél tárgyalói komoly erőfeszítéseket tettek, hogy ugyanolyan kiegyensúlyozott legyen a munkakapcsolat, mint amit a szerződés előír, és lojális legyen az együttműködés. A bizottság formálisan is meg vagy győződve arról, hogy az időnként nehéz tárgyalások eredményeképpen megszületett szöveg teljes mértékben tiszteletben tartsa mindegyik intézmény jogait és a jogi ellenőrzés minden szabályának megfeleljen a megállapodás kapcsán azért nem lehet kizárni azt, hogy lesznek kifogások is ellene. A bizottság ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a felülvizsgálat keret felülvizsgált keret megállapodás kapcsán értelmezésre is szüks, lesz szükség, és nagyon érzékeny viták lesznek ennek kapcsán. Itt különösen arról lehet szó, hogy hogyan kap tájékoztatást a parlament a nemzetközi tárgyalásokról, hogyan vehetnek részt a parlamenti képviselők megfigyelőként nemzetközi konferencián, de ide tartozik a soft law néhány elemének a definíciának a kérdése is. A bizottságnak azt mondták, hogy az értelmezésekkel kapcsolatban a e, parlament eredeti e, kifogásait e, tulajdonképpen kifogásai nem akadályozzák meg azt, hogy a parlament most elfogadja a keret megállapodást, de a parlament persze helyenként saját értelmezés fogadni bizonyos szövegrészeknek. Tisztelt képviselők, a bizottság minden a megállapodásban vállalt kötelezettségvállalásának eleget fog tenni a szöveg a megegyezés alapján született meg. A bizottságot nem köti azonban ennek a keret megállapodásnak semmilyen egyoldalú értelmezése. A gyakorlat majd lehetővé teszi számunkra, hogy a parlament és a bizottság érdekeit egyaránt figyelembe vevő megoldásokat találjunk az esetleges vitás kérdésekben speciális a partneri kapcsolat a két intézmény között, ugyanakkor lojálisan működünk együtt valamennyi intézménnyel. Örömmel várom, hogy aláírásra kerül, és ezt követően sikeresen meg is valósul majd a megállapodás. Köszönöm szépen, Sefkovics úr. Most pedig a frakció képviseletében először az Európai Néppárt képviseletében, mert ez a videó három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor 18 évvel ezelőtt ide érkeztem, ebbe a parlamentbe, akkor még egy tanácsadó szervezet volt, ez semmilyen hatáskörrel nem rendelkezett. Az eltelt 18 év alatt láthattuk, hogy ebből a tanácsadói szerepkörből konzultatív szerepkörből teljes mértékben jogalkotóvá és közösen döntő szervezeté vált. Elfogadva azt, amit majd szerdán fogunk elfogadni, gyakorlatilag elérjük a csúcspontját azt a tárgyalás, annak a tárgyalássorozatnak, ami erről a keretmegalapodásról szólt amikor a családomon belül próbálom elmagyarázni azt, hogy Brüsszelbe miért jövök, hogy szólalok fel a bizottság és a parlament közötti megállapodásra, elég hosszú ideig kell nekem magyarázni, mert egyébként semmilyen nemzeti parlamentben ilyen szintű dolog nincs. Ne, nehezen érthető ez nemzeti szinten, hogy miért kell azt megállapodni, hogy ez így alakuljon. Meg kell tenni egy elemi okból kifolyólag, Sefcsevics úr is említette ezt, hogy a keretmegállapodás meg akarja oldani, el akarja távolítani azokat az akadályokat, amelyek a parlament és a bizottság tevékenységében felmerülhetnek majd a gyakorlati szinten a működésben. Azt hiszem, hogy ez egy kedvező keverék ebben a konszenzuális demokráciában, ugye az országainkban nemzeti szinten inkább konfliktuális demokrácia van. Itt viszont megnyilvánul egy intelligens aspektus is, hogy meg lehet előzni a felmerülhető problémákat. Erre való ez az eszköz is, ez a keretmegállapodás, hogy a jövőben felmerülhető problémáknak néz elébe logikus a Lisszaboni szerződés alapján is, hogy módosítani kell bizonyos dolgokon. Angel volt az élén sokáig ennek a tárgyalási sorozatnak. Nem lepődhetünk meg azon se, hogy sok nemzeti parlamentben elhangzanak olyanok, hogy mindez csorbítja a bizottságnak a hatásköreit mi sokat dolgozunk együtt, döntünk együtt jogalkotási folyamatokban is, itt nem kisebb, nagyobb előnyöket akarunk egymással szemben szerezni, egy hatékony megállapodásra törekszünk. Biztos úr ö, ö, a szarvánál ragadta meg a vikát, legalábbis Spanyolországban így szoktuk mondani, A, a parlamentet informálni kell, a bizottságon keresztül valamilyen formában részt kell venni a különböző tárgyalásokon. Azzal fejezném be, elnök úr, hogy gratulálok mindannyiuknak. Ez egy szép barátság első lépése. A szociáldemokrata frakció nevében Jauregi úr beszél. Köszönöm, és csatlakozni szeretnék az eddig felszólaltak által elmondottakhoz. A technikai nehézségeken túl, amelyek felmerülhettek és felmerülhetnek még a megállapodás kapcsán, egy nagyon fontos dologról beszélhetünk. Arról, amit együttesen kell egyébként vizsgálnunk az eljárási szabályzat módosításával. Nos, ez a keret megállapodás az új szabályzattal együtt két alapvető elemét képezi az új európai demokratikus architektúrának. Biztos vagyok abban, hogy az új szerepkör, amit vállal a parlament, valóban a Lisszaboni szerződés szellemében valósul meg. A két említett megállapodás, illetve a kiegészítés alapvetően észszerű módosításokat visz végbe. Mától kezdve rendkívül nagy párbeszéd szerepe lesz a parlamentnek a tanácssal egyetemben, az új törvényeket illetően van egy olyan keretmegalapodásunk, amelyek formalizálják is ezeket a kapcsolatokat. És vonatkozik ez az ellenőrzési szerepkörökre is, amelyekkel élhet a parlament a bizottsággal szemben. Sefkovics biztos úr, itt valahol a parlamentben jelenlétét is ellenőrizhetjük a bizottságnak, például, hogy minden biztos is jelen legyen adott esetben a meghallgatásokon, és ennek a lehető legközvetlenebb módon kell végbe mennie a különböző politikai kérdésekben. Az ön által hangoztatott 7. és 8. bekezdésre vonatkozó észrevételeit azt kell mondjam, hogy megértem mindezt, mert szoros értelemben a parlament persze nem képezi részét a tárgyalásoknak, de azért ezt értheti ön is, is, hogy a parlament a maga részéről annak a kívánságának adott hangot, vagy reményének, hogy a parlament azért a nemzetközi tárgyalásokban is részt kell vegyen. Köszönöm. Andrew Duff az ADV-ben kettő percre. Nagy érdeklődéssel hallgattuk Sefkovics biztos úr expozéját, úgy dönt, hogy ön jobban érdekli az, hogy megkívánja nyugtatni a tanácsot, és nem akarta annyira megtámadni a parlament álláspontját. Szerintem ez helyes, mert ha a tanács, úgy látom, nincs itt, legalábbis még nem látom itt, tehát ha a tanács valóban komolyan érdeklődött volna ez a, ezen téma iránt, ha valóban valódi szerződő fél szeretett volna lenni ehhez a keret megállapodáshoz, megtehette volna. Parlamentként mi tudjuk, hogy amikor hatályba léptetjük a Lisszaboni szerződést, tudjuk, hogy új hatásköreinket kell gyakorolnunk, méghozzá ránk van bízva, hogy mi módon és felelősen, politikailag felelősen kell eljárni el vagyunk kötelezve az a kapcsolatban is, hogy szeretnénk megerősíteni az Európai Unió nemzetközi szinten játszott szerepét, nemzetközi tárgyalásokban való szerepét, hogy hatékonyan tárgyalunk a bizottsággal. Hadd emeljem ki kiváltképpen azt, hogy nagyon fontos, hogy Barózó bizottsági elnök úr jó lenne, ha felülvizsgálná a bizottság, a biztosok etikai kódexét, kiváltképpen ami a pénzügyi nyilatkozatokat illeti. Tudatában voltunk annak, hogy bizonyos hiányosságok felmerültek a parlament jóváhagyási folyamata során, amikor a Barózó második bizottságát elfogadtuk. Köszönöm szépen! Most pedig az európai konzervatívok és reformerek nevében Csárnecki úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. A spanyol barátunk De Vigo úr azt mondta, hogy vannak gondjai azzal, hogy saját családjának elmagyarázza, hogy milyen speciális jogi viszony van az Európai Unió két intézmények között talán türelmesebb, mint én, mert én meg sem próbálok ilyen kérdéseket megvitatni a családommal. Túl bonyolult kérdésekről van szó. A Lisszaboni szerződés szerintem egyfajta blind date. Zsákba macska, ha úgy tetszik. Nem valami jó az, hogy csak most konkretizáljuk az intézmények hatásköreit. Szerintem nagyon késő van ehhez, Persze jobb később, mint soha, vagy jobb később, mint később, még később. Most ne barátként beszéljünk, ne barátságként értelmezzük ezeket a kapcsolatokat, hanem nagyon is konkrét kapcsolatokként a tanács, a bizottság és a parlament között. Szerintem ne csak barátságként elemezzük. Köszönöm szépen! A Szabadság és Demokrácia Európája nevében Messerschmidt kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a Rangel úr kiváló munkájához gratuláljak. Néhány megalapodási elemmel kapcsolatban nagyon fontos, hogy előre lépjünk, nagyon fontos a nagyobb parlamenti ellenőrzés, a tájékoztatáshoz való jog valódi értelmezése, de a legfontosabb a vitában az volt, hogy hiányoljuk, hogy a közös külpolitikánál nem sok mindent értünk el. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta nem sok minden történt. Voltak problémák, és én a Dán parlamentben voltam, amikor át sikerült verekedni, úgymond, vagy át sikerült vinni a Lisszaboni szerződést. Nos, hát most pedig az az ember érzése, hogy a külpolitikában olyan hatalmat gyakorol a bizottság, amely nem volt előrelátható. Az írek, a hollandok, a franciák nemet mondtak ugye erre a szerződésre, és nekik is fontos volt, azt mondták, hogy akkor működünk együtt, hogy azért működünk együtt, mert a külpolitika nagyon fontos. És ugye arról volt szó, hogy a külpolitika az nemzeti hatáskör. Szerintem ez nem helyes. Most pedig Bronz úr beszél a függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ellenállok annak a kísértésnek, hogy azonnal értéktelennek minősülve visszautasítsak a projekt két támogatója közötti megállapodást. Megpróbálok valóban az érdemek és érdemtelenségek alapján ítélkezni. A parlament hatásköre nőni fog. Ebben sikert értek el, ezt nem lenne helyes ö, megtagadni, hiszen az elmúlt időszakban a parlament és a tanács egyenrangú félként tekintendő, a bizottság nagyobb kötelezettségekkel kell viseltessen a parlamenttel kapcsolatban, ami a külpolitikai főképviselőt illeti, az ő szerepe a külpolitikában kiemelt, most a parlament egyenjogúság a tanácsal azt jelenteni, hogy a tanács hatalmát kellene megcsonkítani, vagy megcsorbítani egy picit. A nemzetállamok érdekeit nem szabadna így képviselni. A parlament által gyakorolt hatalom aránytalanul kerül gyakorlásra, méghozzá nagy frakciók által, és a bizottságok elnökök által. Ezen nagy frakciók eh, tagjai nem rendelkeznek nagyobb önállósága, mint mi, függetlenek. A nemzetközi tárgyalásokban való aktív részvétel 2005 májusában megkötött megállapotásban szerepelt. Mi, nekünk nem mondták el, hogy ki lesz az áttek, át, vagy a felügyelője az adat átvételnek az EU-USA között, és amikor a lébett tagok megkérték, hogy miért van szükség a bizalmasan kezelt adatokra, biztos úgy tűnt, hogy félreértette, vagy félre akart érteni a kérdést. Köszönöm szépen, most pedig a további hozzászólók következnek. A néppárt nevében először Giacolino úr kettő percre. Grazie, signora Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én is gratulálni szerettem volna mindenek előtt a tárgyaló feleknek, hisz pozitív eredményt eh, értek el, ráadásul észszerűen rövid idő alatt eh, ennek az intézményközi konstruktív párbeszédnek éppen maga ez a megállapodása a fő bizonyítéka, amit szerdán elfogadhatunk, és amit azonnal utána ratifikálhatnak is. Nos, a megállapodás biztos, hogy impulzus, további lökést fogadni a Lisszaboni szerződés érvényesülésének, biztos, hogy a tárgyalók intenzív tevékenysége ebbe az irányba mutatott. Kétségtelen, hogy a parlament megadja a bizalmat, és a bizottságnak is folyamatosan monitorozni kell az elfogadott programokon és a konkrét eredményeken keresztül a, ezt a működést és ez vonatkozik a biztosok magatartási kódexére, magatartására, és a bizalmasnak számító információkra is. Véleményem szerint nem ellentétes irányú mindaz, amit akár bonyolultan is, de megfogalmaztatik, és maga az egyeztetett szöveg ezt a célt szolgálja. Meggyőződésem, hogy az említett dokumentumon keresztül jobban sikerül majd a jogalkotási tevékenység törvénykezni. Egyidejűleg meg kell erősíteni a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatokat, hiszen valahol ezen tevékenységek tükörképét is jelentik amazok, az ügynökségek irányába történő tevékenységekre is vonatkoznia kell. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság, végrehajtó bizottság fő főigazgatóságainak a tevékenysége is közeledőbb lesz, és ezúttal nem egy bürokratikus eseményről van szó. Köszönöm. Most pedig Gurmai asszony másfél percben. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Örömmel látom, hogy az új keret megállapodás jelentős erőlelépést jelent, és el is mélyíti a bizottság és a parlament kapcsolatait. Ez egy különleges partnerség, amely tükrözi az EP Lisszaboni szerződéssel kapott új több hatáskörét. Kitűnő volt a munka, a bizottság és a munkacsoport között gyakorlati megoldások születtek több területen, a jogalkotási eljárás, tervezés, a parlament ellenőrzése, és gratulálok Sefkovics biztosnak a kitűnő munkához. Két pontra szeretném felhívni a figyelmet. A parlament bevonása a nemzetközi tárgyalásokba fontos előrelépés, és ez megkönnyíti azt, hogy a parlament beleegyezése megszülessen, és jobban kiszámíthatóbbá válik az eljárás. Véleményem szerint szerint az EP jogalkotási kezdeményezési kérelmeinek a nyomon követése is nagyon fontos elem. Üdvözlöm azt, hogy az elfogadásra számított három héten belül eh, kell tájékoztatni a parlamentet, és legkésőbb egy év múlva a bizottság a jogalkotási javaslatról eh, javaslatot fel kell, hogy vegye a munkaforgalmjába, hogy ez nem teszi meg, akkor részletesen kell eh, megmagyarázni a parlamentnek, hogy miért teszi ezt. Az Európai Polgári Kezdeményezés raportéreként remélem, hogy a polgárok kérelmeit is ugyanilyen tisztelettel kezeli majd a bizottság. Nagy támogatást kapott a szakbizottságban a jelentés, remélem, hogy a plenáris ülés is a e, bizottság és a munkacsoport közötti megállapodást jóvá hagyja. Köszönöm pedig, most pedig Kalman úr következik. Elnök asszony, ez a megállapodás a bizottság és a ház közötti kapcsolatról amelyet a Lisszaboni szerződés eh, vezetett be, lehetővé teszi, hogy demokratikusabbá eh, vál, eh, válhat a folyamat, gondolhatnánk, de ez csak illúzió. A Lisszabon nem jelentett semmilyen nagyobb demokratikusabb legitimációt az Egyesült Királyságban. Az úgynevezett változások az intézményközi megállapodásban nem fogják csökkenteni a, a nem megválasztott bizottság nagyon tág hatásköreit a házal szemben. Sőt, az EU hatásköre tovább bővül majd a hátsó szobákban, titkos megbeszéléseken. Ezért határozottan ellenzem ezeket a javaslatokat, hiszen nem fogjuk elismerni Lisszabont, mindaddig, amíg a britek erről nem szavazhatnak, mert ez lenne az igazi demokrácia. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Flasikova Bielovászony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, nagyon elégedett vagyok, hogy ma megvitathatjuk az Európai Parlament és a Bizottság közötti felüls, felülvizsgált keret megalapodást. Ez a megalapodás eh, az Európai Parlament számára most már Lisszabon után több hatáskört biztosít. A bizottság és a munkacsoport, az EP munkacsoport munkáját szeretném megköszönni, és személyesen a bizottság elnökének is köszönöm a munkáját. Most néhány szót a megállapodásról. A parlament nagyobb szerepvállalása demokratikusabbá teszi az egész uniót. Minket a tagállamok polgárai választottak meg, és hozzájárulunk most ahhoz, hogy javuljon az EU-ban a jogalkotás. Nagyobb beleszólásunk lesz a bizottság munkájába, a bizottság tájékoztatás kell, hogy adjon nekünk az intézkedésekről, a jogalkotási kérelmekre adott válaszairól. Ugyanakkor azonban a bizottság Eh, akkor is eh, a mi véleményünket ki kell, hogy kérje, hogyha a etikai kérdésben valamilyen probléma merül fel. És be kell vonni a parlamentet a nemzetközi tárgyalásokban, a nemzetközi egyezményekről pedig eh, tájékoztatást kell adni. Meg vagyok győződve arról, hogy hatékonyabb lesz a munka, és szorosabb lesz az együttműködés a két intézmény között, és ilyen módon koherensen megvalósítjuk a Lisszaboni szerződést. Végül még egy fontos területről szeretnék röviden szólni, ami a parlament és a polgárok közötti szorosabb együttműködés szempontjából nagyon fontos. Ez pedig a polgári kezdeményezések ügye. Köszönöm szépen, elnök asszony, a Rangel kollégának nagyon szépen köszönöm jelentéseit, és Sefkovics biztos úrnak a tárgyalások vezetését is megköszönöm. Kön- nem volt könnyű, de fair tárgyalópartner volt az eredmény, konkrét eredmény persze az az alap, amely együttműködésünket képeznek az alapképezi. Rangel kolléga talán extenzív módon jár el, vagy vannak még célok a szemünk előtt, ez nem baj mi is marad? Nem csak a nyitottság és az átláthatóság, a nem jelenlévő tanácsnak kell bemutatni, ha mi jól együttműködünk, ez nem a tanács kárára megy. A tanács néha gyermekként viselkedik, mint akinek elvették a játékát, megsértődik, morcos, duzzog, nem kellene megsértődni, panaszkodni, jó lenne, ha tanács velünk együttműködne, hogy így tudjunk az állam a polgárokért valóban a legjobbat megtenni. Ha kifelé erősek akarok lenni, és közös külpolitikát, közös szerződéseket kívánunk kötni a kereskedelem területén, ez nagyon fontos, hogy közösen dolgozzunk. Köszönöm szépen, most pedig Arif úr egy percre. Kösz, elnök asszony, kedves kollégák! Tudjuk, hogy miről szól Lisszaboni szerződés, megerősít a parlament hatásköreit radikális változáshoz vezet, kiváltképpen a kereskedelmi politikában, amelyet nyomon követek. A Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a parlament minden nemzetközi kereskedelmi egyezményt ratifikál. Ez már nagy dolog. Ha az aktára vagy a szabadkereskedelmi megállapodásra gondolunk, a szocialista és demokrata frakció úgy gondolja, hogy tovább kéne lépni, mint amit a szerződés gondol. És néhány ö, szkeptikus megjegyzés mellett én úgy gondolom, hogy ha a parlament minden kereskedelmi együttözményt validálnia kell, akkor részt kell venni a tárgyalásokban. Utópikus azt gondolni, hogy minket nem konzultálnak. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy a konzultálna velünk a bizottság mindig. Nagyon fontos a közösségi szellem. Szeretném a kollégákat felhívni arra, hogy a stokholmi megállapodás esetében minden jogunkkal éljünk, hiszen a jog az mindenkié. Köszönöm szépen, most pedig Milána úr egy percre. A megállapodás revíziója, ugye a parlament és bizottság közötti megállapodás revíziója megveti az alapját a jobb együttműködésnek a két intézmény között. Ez vonatkozik a jogalkotásra, a terve, munkatervezésre, azon kötelezettségekre, amelyek az infor, kölcsönös információra vonatkoznak. Az, ami számomra a legfontosabb, vagy legkiemelendő pont, a az intézményközi dimenziót illeti, a, és a nemzetközi ö, tevékenységeket. Ö, ez nem erősítendő, ez kötelező szerepkör a parlament számára. Lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a több és kétoldalú nemzetközi tárgyalásokban. Ez egy felelősségi kérdés. Megtagadni a európai képviselőknek a részvételt, mint ahogy ez a halászati megállapodásoknál történt, Nos, ez egyike azon első kérdéseknek, amelyekkel kapcsolatban a parlamentnek meg kell nyilvánulnia. Nem lehet eltekinteni ezektől a kérdésektől. Gyakorlatilag mindez rutin munkává tenni a szavazást, hogyha nem történne meg. Und als erstes este a spontán felszólalák közül a Rojtava kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök annak, hogy az Európai Bizottság tudomásul veszi, hogy az Unió jövőbeli sikere érdekében a legdemokratikusabb módon kell döntést hozni, meg kell erősíteni az Európai Parlament szerepét. Az új megállapodás a bizottsággal megerősíti a parlament pozícióját, túlmutat a Lisszaboni szerződésen, és örülök annak, hogy ez a megállapodás lehetővé teszi, hogy több hatásvizsgálat készüljön el, és hogy világosabban lássuk, hogy az Európai Parlament milyen követelésekkel állhat elő. Nagyon fontos, hogy a képviselők is sokkal nagyobb szabadsággal rendelkezzenek, be nagyobb betekintést kapjanak a dokumentumokba. Jó lenne, hogyha valóban megfelelő információkkal rendelkeznénk, formálisan is, hogy a tárgyalások folyán, folyamán valóban hatással lehessünk a tárgyalások lefolytatására nagyon helyes ö, lenne jobban együttműködni. A következő hozzászóló Páska úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A Lisszaboni szerződés új felelősségeket jelent a parlament és bizottság számára. Nagyon jó, helyes az, hogy egy évvel a szerződés hatályba lépését követően felülvizsgáljuk a keretmegállapotást ezzel tudjuk a közös feladatainkat megvalósítani. A közös eljárásokról szóló megállapodás megelőzheti a félreértéseket. Az EU alapvetően a nemzetállamok megállapodásán alapuló struktúra. Kompetenciák hatáskörék egy részét delegálták a bizottsághoz és a parlamenthez, a Lisszaboni szerződés bizonyos plusz felelősségeket teremtett, a nemzeti parlamentekkel együttműködést például előírja. Nagyon fontos, hogy meghatározzuk együttműködést, és bizottság kérem szépen ezt vegye figyelembe, az együttműködés fontosságát. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Obama úr készült. szót. Köszönöm, elnök asszony. A parlament és a tanács tulajdonképpen tulajdonképpen eh, a közvetlenül, eh, közvetetten eh, legitimált szervek, ellentétben az USA közvetlen, de legitim szervezeteivel. A szerződés, a Lisszaboni szerződés ellenére is azért úgy látom, hogy még nagyon sok a hiányosság a demokratikus legitimáció szempontjából. Ahhoz, hogy valóban hatékonyan dolgozhasson a parlament, megfelelő tájékoztatást kell, hogy kapjon. Az új eszközzel, a polgári kezdeményezéssel a parlament lehető legkorábban a jogalkotási folyamat elején elláthatja már a polgárok képviseletét. A nemzetközi kapcsolatokban erősíteni kell az információ áramlást, az EU külpolitikája. Nem szabad, hogy a bürokratikus, a polgáros, polgároktól távoli külügyi szolgálat monopóliuma legyen. Köszönöm szépen, most Baszeszkó asszony parancsoljon. Úgy gondolom, hogy az új megállapodás jelentősen fogja javítani a kapcsolatot a parlament és a bizottság között, 2010 és 15 között. A jogalap felülvizsgálata, amely a megállapodás alapját képezi, helyes időben született. Nem sokkal azután, hogy hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Az új szabályok világosan meghatározzák, a két intézmény politikai hatásköreit, és megerősítik a hatásköröket, amelyeket az Európai Parlament nemrégiben szerzett a, a döntéshozatali folyamatban. Az egyenlő bánásmód értelmében a parlamentnek ugyanolyan joga lenne, mint a tanácsnak, mármint a dokumentumokhoz való hozzáférés jelentétében

Zója. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság, Sefkovics úr. Thank you very much, Madam, Madam President. First I would like to... Először is köszönöm szépen az összes hozzászólónak, kiváltképpen azoknak, akik eh, támogatják a keret megállapodást, Azért, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos kézikönyv, amely azzal kapcsolatos, hogy hogyan működhet jobban az intézmények együttműködése. Szeretném kiemelni hálámat a munka csoportnak, Köszönöm az Európai Parlament csapatának a munkáját. Sok eh, intenzív munkaórát töltöttünk együtt, nehéz munka volt, és ma azt hiszem, hogy ünnepelhetjük a kiváló megállapodást. Nagy érdeklődéssel hallgattam a tisztelt képviselők véleményét, megkezéseit, kérdéseit, amelyek aggodalommal is telítettek. Éppen ezért szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos elv a bizottság részéről, ami a sikeres együttműködést illeti, meg kell őrizni ezt a szellemiséget. A felülvizsgált keret megállapodás nem szabad, hogy a sikeres gyakorlatokat bármilyen mértékben visszavesse. Azt gondolom, hogy ez a megállapodás javuláshoz vezet, Ugyanakkor el kell mondani, hogy a két fél a tárgyalások során eh, eh, elismerte, hogy értelmezési nehézségekkel szembe kell nézni. Eh, ha lehet, azonban a legkonstruktívabb módon kívánják ezt a keretmegállapodást megvalósítani. A bizottság minden azt szeretné. Tisztelt képviselők, meg vagyok győződve arról, hogy gyakorlat bemutatja majd, hogy az önök által kifejezett aggodalom nem fog beválni. Vannak olyan elvárások, amelyek túlmutatnak a szerződések által garantált hatáskörökön, amelyeket a két intézmény kapott, és reagálva arra, hogy mit is, mi is az etikai kódexek kapcsolatban, hadd erősítsem meg, hogy a bizottság Mm, elő fog terjeszteni egy javaslatot a közeljövőben, amely az etikai kódex felülvizsgálatáról szól, méghozzá a keretmegállapodás értelmében ki fogjuk kérni időben a parlament véleményét, ahogy ezt a tárgyalásosan megígértem. Zárásképpen hadd emeljem ki, hogyha arra jönnénk rá, hogy problémák vannak, akkor összeülünk és megoldást keresünk már beterveztük a keret megállapodás felülvizsgálatát 2011 végén, tehát lesz lehetőségünk, a, lehetőségünk arra, hogy korrigáljuk a hibákat. És nagyon nagy örömmel nézek elébe annak, hogy ezen módosított keret megállapodás alapján együttműködjünk. Remélem, hogy szerdán pozitív szavazatukkal támogatják majd ezt a megállapodást. Remélem, hogy a pozitív szellem fennmarad a szóbeli kapcsolatokban is, az európai intézmények összességében nagyon fontos, hiszen ezt kívánják tőlünk a választópolgárok, tehát teljesítenünk kell. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig ismét Rangel úr a jelentéstevő kapszott kettő percen parancsolja. Nos, azzal fejezném be gyakorlatilag mondandómat, hogy visszatérek eh, ahhoz, amit eh, ugye ebben a vitában azért hogy át, átfogtunk. Az egyik nagy célja ennek a keret megalapodásnak a következő volt. Eh, Primér jog alapján és a költségvetést illetően is, vagyis általánosságban azt kell mondanom, hogy párhuzamos a helyzet a két intézmény között Figyelembe vettük a Lisszaboni szerződésből adódó ö, egyensúlyhelyzetet, a, az ennek megfelelően történő ö, hatalmi kompetenciálosztásokat. Annak érdekében lehetnek nagyobb hatáskörei és hatalmi lehetőségei a parlamentnek, hogy nagyobb demokratikus ellenőrzést gyakorolhasson a keretmegalapodás valahol ezt szolgálta. Én azt hiszem, hogy ezek a fejlemények mindenféleképpen pozitív dolgok a tevékenységeinknek garantálni fogják a jobb működést, és a többiek számára is így hatnak, hiszen a, a tanácsnak is világosabb alapokon lehet majd tevékenykedni, világosabban fogja látni, hogy milyen a viszony a bizottság és a parlament között Ugye itt Lisszabon már jelzett bizonyos fejlődést. Ha emotív szinten esetleg a tanács bizonyos bírálatokkal élhet a keret megalapodással szemben. Azért el kell jutni arra a pillanatra, hogy ők is beismerjék, hogy minden intézmény számára itt történt előrelépés, és ekkor nem két intézmény által, hanem végre, hogy ezt az európai polgárok is szeretnék, három szereplő közötti keret megalapodásról lesz szó, hiszen ez képviselni megfelelően a Lisszaboni szellemet. Én nagyon hálás vagyok ezért a nagy nyitásért, és köszönöm az együttműködést. Lezárom a vitát a jelentésről. Szerdán 12-kor fogunk szavazni. Most pedig Tisztelt képviselőtársaim, megyünk tovább a napirendünkön. A következő